Dear colleagues, we're all aware that we... Hm, megcsinál. Igen, kedves kollégáim, visszatérünk a rendes kerékvágásba, és kicsit késésben vagyunk a koordinátorok találkozója miatt, úgyhogy azonnal a 20-as napirendre térjünk is át. Itt a ciprusi delegáció jelentéséről van szó, egy rövid prezentációt szeretnék a saját készítésű jelentésemről szólni. Én magam elnököltem ugyanis ezt a, ezt a küldöttséget. Mint küldöttség vezető, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az eltűnt személyek problémája mindenki számára nagy probléma, minden tag számára, ismerjük a hátteret, voltak közössége belüli harcok 63-64-ben, igen, intenzíven 1974-ben a török megszállás után körülbelül 2000 görög és török ciprusi ö, személy eltűnt még mindig ismeretlen a legtöbbjüknek a sorsa, ez óriási szenvedést, fájdalmat jelent a családok számára. Az exhumálásukhoz és a beazonosításukhoz, a földi maradványok beazonosításához az ENSZ égisze alatt egy eltűnt személyek bizottságát állítottak föl, és decemberben tavaly a Libet tag, a libet mm, egy csoportja elutazott Nikóziába, és ott találkozott az eltűnt személyek bizottságával Cipruson. Szeretném elmondani, hogy a projekt jelentős támogatással bírt az EU költségvetéséből. Lehetőségünk volt arra, hogy ott Cipruson, Nikóziában találkozzunk, Vlodleg Cibor úrral, aki a békefenntartó ciprusi ö, ö, csoport ö, egyik vezető mm, tagja, és tanácsadóként az információhoz való hozzáférésről beszélhettünk. Az antropológiai laboratóriumba is ellátogattunk, ahol a mm, csont kivonatokból DNS vizsgálatokat végeznek a földi maradványokon találkoztunk a parlamenti bizottságával és az eltűnt személyeknek, a külügyi, külügyminiszterrel, és, és a görög, valamint a török ciprusi közösség eltűnt személyeinek családtagjaival is találkoztunk. Ha bárki szeretne ehhez a látogatáshoz és a beszámolomhoz hozzászólni, kérem, tegyék meg, hiszen de ha lehet röviden, mert ugye késésben vagyunk. Bárki szeretne szót kérni ezzel kapcsolatban, tessék parancsolni. Πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει την έκθεση και νομίζω είναι... Szeretném elmondani, hogy elolvastam ezt a jelentést, rendkívül objektívnak tartom, különösen az utolsó oldalt ahol a következtetéseket lehet olvasni. Ahol éppen arról beszélünk, hogy a CMP, az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság minden katonai térséget próbáljon felkutatni Ciprus területén. Az eltűnt személyek kérdése humanitárius kérdés, ezért mindenképpen szükséges, hogy megnézzük, hogy mi történik, hiszen az eltűnt személyek családtagjainak joguk van ahhoz, hogy tudjanak arról, hogy mi történt ezekkel a személyekkel. Azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett a delegáció Cipruson, és fontos, hogy ezen erőfeszítéseket a jövőben is fenntartsuk. Nem tudom, hogy hivatalosan kiosztották ezt az anyagot, hiszen én nem láttam ezt hivatalosan. A végleges anyagot legalábbis nem találtam. Volt nekem is néhány észrevételem, azt látom, hogy ezeket figyelembe vették, és ennek nagyon örülök. Azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb és legobjektívebb anyag erről a kérdésről. Any further comments? Bárkin, bárkinek van-e megjegyzése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, természetesen a jelentést ki fogjuk osztani, és szeretném értesíteni a képviselőket, hogy a CMP tagjait meghívtuk Brüsszelbe, hogy a Liber szakbizottság tagjaival tudjanak beszélni. Megerősítették, hogy június 19-én jönnek el a szakbizottsági ülésünkre. Akkor a következő pontra térjünk át. Bizottság tájékoztatója az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Ebben a kérdésben érintett Löbály asszony is, pontosan most, 3.45-kor, már úton van, meg is érkezett. Ó, Hát ez aztán kiváló időzítés volt. Egészen pontosan. Köszönjük, hogy eljött Löbály asszony hozzánk. A tagállamokat hát szeretnénk, hogyha hatékonyabb és objektívebb igazságszolgáltatást tudnánk kialakítani, és megbeszélhetnénk, hogy a nemrég kiadott EU igazságügyi eredménytáblájával kapcsolatban hogyan is állunk. Itt kell a prioritási mutatókat meghatározni, az eljárások határidejét, a befejezési arányt, és a monitorozást, az értékelést, az alternatív vitarendezési módszereket, a képzést, az erőforrásokat, amelyek alapján statisztikákat lehet előállítani és az eredményeket kimutatni. François Löbájt üdvözlöm körünkben, a jogérvényesülési főigazgatóság részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megadták a szót nekem, hogy bemutathassam ezt az eredménytáblát. Mint önök is tudják, a szakmai életben vannak olyan dolgok, amelyeket örömmel teszünk, hát az biztos, hogy ez az eredménytábla, és az a kérdés, ez egy olyan kezdeményezés, amelyel, amelyre büszkén tekinthetünk. Ez az eredménytábla, azt hiszem, hogy ezt mindenki megkapta, remélem, hogy mindenki megkapta. Egy új eszköz a kezünkben. Ezt most bemutatjuk, és ennek az a célja, hogy a hatékony igazságszolgáltatást tudjuk terjeszteni. Miért is fontos a hatékony igazságszolgáltatási rendszer szerintünk? Először is Azért, mert a hatékony igazságszolgáltatási rendszer, az igazságos perhez való jog, ez alapvető joga minden alkotmányos rendszernek az EU-n belül. Ez az alapja minden demokráciánknak, és ezért ez az egyik legfontosabb értékünk. Másodszorban, amikor a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekről beszélünk, hát a nemzeti bírák az európai bírák. Tehát a nemzeti bírák azok, akik döntenek az európai joganyagok kérdésében. És éppen ezért a nemzeti bírák az EU bíróságaként lépnek fel. Ez rendkívül fontos elem. Nem egy olyan igazságszolgáltatásról beszélünk, amelyet centralizálunk, vagy európai szinten központosítunk. Úgy gondoljuk, és ez így is van, hogy a nemzeti bírák egyben az Európai Unió bírái is. A harmadik elem, ami miatt fontos ez a rendszer, az az, hogy tudjuk, hogy az igazságszolgáltatás területén próbálunk egy kölcsönös bizalmi térséget kialakítani. És az egyik meghatározó módja annak, hogy ezt ki is alakítsuk, az, hogyha sikerül természetesen ezt az alapvető hatékony igazságszolgáltatási rendszert kialakítani. Hogyha vannak gyengébb pontok a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerben. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió működése is ennek az eredményét érezhetné magát. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen okokból tartjuk fontosnak, hogy megnézzük az igazságszolgáltatás rendszerét. És van egy második sor elem, amely abba az irányba szólna, hogy nézzük meg a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket, hiszen a jó igazságszolgáltatási rendszer alapvető jelentőségű a beruházások szempontjából is. És ez így tehát a növekedéshez is hozzájárulhat. Tapasztalatból tudjuk, mert több tagállam felkért minket, hogy adjunk tanácsot nekik arról, hogy hogyan lehet a rendszerük hatékonyságát megvizsgálni egyes konkrét programokkal kapcsolatban. Portugáliára, Görögországra, Írországra gondolok. Tehát felkértek minket, hogy adjunk tanácsot arról, hogy hogyan lehet az ő rendszerüket hatékonyabbá tenni. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen Megint csak ez nagyon szorosan kapcsolódik a beruházók döntéseihez. A beruházókban felmerül a kérdés, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy döntés megszülessen az igazságszolgáltatási rendszerben, hogyha bármilyen problémán adódna. És mennyire független az adott tagállam igazságszolgáltatási rendszere. Tehát megnézzük, hogy mennyire függetlenek ezek a rendszerek, mert hogy ez is fontos része a döntéshozatalnak. Nos, ezen országokban, amit megtettünk, azt nagyon konkrétan próbáltuk átültetni az európai szemeszter módszerébe és az ajánlásainkba, amelyeket tavaly tettünk több tagállam felé. Hat tagállamról van itt szó. Az európai szemeszter keretein belül és az éves növekedési jelentés keretein belül. Itt tehát ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az adott tagállam igazságszolgáltatási rendszerén javítani egy adott területen, és ez tagállamonként változó, hiszen ez a kapcsolat a hatékony igazságszolgáltatás és a növekedés között egyértelmű és kimutatható. Ezt tehát több tagállammal kapcsolatban megtettük, és most kibővítjük ezt az összes 27 tagállamra. Nos, itt nem besoroljuk a tagállamokat, hogyha megnézi valaki, akkor láthatja, hogy itt nem arról van szó, hogy a tagállamokat besorolnánk. Itt az egyes tényeket próbáljuk papírra fektetni, és így próbálunk a tagállamoknak segíteni abban, hogy hogyan javítsanak a saját rendszerükön. Ha megnézzük, hogy az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban milyen eredményeket találtunk, az általunk kialakított kritériumok és a rendelkezésre álló adatok alapján, erre még majd visszatérek, azt gondolom, hogy érdemes most megnézni, hogy mit is találtunk. Ami a felgyűlt ügyek mennyiségét illeti, a backlogot illeti, Arról van tehát szó, hogy hány ügy van a bíróság előtt, és ez arra is utal, hogy mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy egy döntés megszülessen egy adott ügyben. Nos, ezen a területen azt láthatják, hogy a tagállamok egy harmadában az eljárás ideje legalább kétszer olyan hosszú, mint a tagállamok át, többségében. Tehát a tagállamok egyharmadában sokkal hosszabbak ezek az eljárások, sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy döntés szülessen a bíróságon. A következő terület, amit megvizsgáltunk, a mediáció kérdése. Hogyha valaki gyors ö, döntést szeretne, nagyon gyakran fontos hogy egy ilyen bíróságon kívüli mechanizmushoz is lehessen fordulni, ez alternatív vitarendezési megoldás. És a jelentésből kiderül, hogyha legtöbb tagállamnak van ilyen alternatív vitarendezési mechanizmusa, ettől függetlenül sajnos nem túl sokat használják a, ezt a rendelkezésre álló eszközt a tagállamok. Reméljük, és biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben gyakrabban fogják ezt az eszközt használni. Meg kell néznünk az okait annak, hogy miért nem használják egyelőre túl gyakran ezt az eszközt. Az eredménytábla másik eredménye a bíróságok függetlenségére vonatkozik. Ami a függetlenséget illeti, azt látjuk, hogy a az általunk kiadott adatok eltérnek a többi adattól. Ennek legalább két oka van. Először is itt a vélt függetlenségről beszélünk, és arról, hogy hogyan éli meg az érintett személy, hogy mennyire független egy bíróság. Itt a világbanki adatokra támaszkodtunk, és az ottani módszertan az volt, hogy a vállalatokat kérdezték meg, hogy mennyire bíznak meg abban, hogy egy tagország igazságszolgáltatási rendszere függetlene. És tehát éppen ezért ez egy Így tehát a vélt függetlenségről nyilatkoztak a vállalatok arról, hogy ők mennyire gondolják függetlennek a bíróságot. Nos, vannak olyan tagállamok, amelyeket vezetőnek találhatunk, ami a bíróságok függetlenségét illeti, és vannak olyan tagállamok, amelyek a lista legvégén találhatóak. Itt tehát az érzékelt függetlenségről beszélünk és vannak még más elemek is az eredménytáblán, de úgy gondolom, hogy fontos egyfajta ízelítőt adni abból, amit itt az eredmények között találhatnak, és az elemzésekből számunkra kiderült. Még szeretném elmondani, hogy az idei eredménytábla az első ilyen jellegű összesítés, és éppen ezért ez egy állandóan változó eszköz. A jövőben is foglalkozunk majd a lefedett területekkel, és folytatjuk a munkát a mutatókkal kapcsolatban, a módszertannal kapcsolatban is, hogy biztosíthassuk azt, hogy egyre stabilabb eredménytáblával rendelkezzünk az évek során. És hogy garantálhassuk, hogy a lehető legerősebb paramétereket és mutatókat tudjuk használni az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatban. Az egyik terület, amit megvizsgálunk, a bíróságok függetlensége lesz, mint már mondtam, és ebben a jelentésben egyelőre az érzékelés szintjén vizsgáltuk meg ezt a kérdést. A jelentésben azt láthatják majd, hogy az alap, hogy a terveinkben szerepel az, hogy a bírósági hálózatokkal és a bírósági hatóságokkal szorosan együttműködjünk, hiszen ez számokra is nagyon érdekes és fontos. Azt akarjuk biztosítani, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsünk be nemzeti szinten, és a következő években így az adatok nagyobb keverékét tudjuk majd bemutatni a mostanihoz képest, hiszen a mostani adatok, az idei adatok azok leginkább a világbanki adatokra hagyatkoznak. Összességében tehát mi is fog most történni az eredménytáblával? Hát ez lesz az alapja az ajánlásoknak, amelyeket a tagállamok felé fogunk megfogalmazni, amennyiben ez szükséges, a tagállamra vonatkozó specifikus ajánlásokban. Nagyon fontos, hogy azt szeretnénk, hogyha az eredménytáblának valamilyen gyakorlati eredménye is lenne, nem csak számokat szeretnénk itt létrehozni. Szeretnénk, hogyha ezzel iránymutatásokat kapnánk mi és az, a tagállamok is arra vonatkozóan, hogy miben tudnak még fejlődni, min lehet még javítani a saját rendszerükben. És ez első lépésnek számít abban, hogy az igazságszolgáltatási politikákat, szakpolitikákat is megvitassuk. És ami az igazságszolgáltatás kiterjedését illeti, az Assise de la Justice franciául, a ö, jogi hatóságok rendelkezésre állnak a parlamentben, és remélem, hogy ők is jelen lesznek, amikor majd az igazságszolgáltatásokról fogunk beszélni, és így együtt megvitathatjuk, hogy az igazságszolgáltatás mennyiben befolyásolhatja a növekedést. Úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen feltétele ez annak, hogy az európai igazságszolgáltatáson tudjunk fejleszteni. Tehát ez az eredménytábla egy első eredmény, nagyon jó kiindulópontnak tartjuk, de folytatjuk a munkát, és továbbra is a következő években is még finomítunk rajta, azért, hogy átfogóbb jellegű legyen, és hogy lehetővé tegye, hogy jó döntéseket hoznak a tagállamok ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm. Lebail asszony, megnyitom a vitát. Bauer asszony, parancsoljon. Thank you so much for this information. Köszönöm szépen ezeket az információkat, nagyon érdekes információkat hallottunk, és biztos vagyok abban, hogy nem minden igazságügyminiszter örült ezeknek az eredményeknek. Van egy kérdésem a végkövetkeztetéseket illetően. Mit tegyünk ezekkel a végkövetkeztetésekkel? Nagyon-nagyon érdekes ez a jelentés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos eh, egy fórumot eh, létrehozni, vitát nyitni ezekről a kérdésekről, de úgy érzem, hogy ez eh, nem túl sok. Rendben van, hogy önök konferenciát szerveznek majd meg az érintettek részvételével, de nem tudom, hogy ez elég hatékony-e. Kérdésem a következő. Ön mit tud tenni ezekkel az eredményekkel? Lehet, hogy a frát kéne megkérdeznünk arról, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, mint alapvető jog, hogyan érinti a polgárokat. Azt gondolom, hogy át kéne gondolnunk azt, hogy még mit tehetnénk ezzel a nagyon fontos anyaggal. Az új tagországok egyik képviselőjeként ez a benyomásom, és ez az új tagországokra általában jellemző, hogy a bíróságok függetlensége, a bírák függetlensége számunkra egy kicsit túl korán érkezett, úgymond. Hiszen jelentős volt a korrupció az igazságügyi rendszerekben, és ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. De természetesen az időben nem tudunk visszalépni. Azt gondolom, hogy fontos lenne lépnünk. Meg szeretném Önt hallgatni arról, hogy az önök elképzelései mi, mik arra, hogy még mit tehetnénk. Bocsi. Matthias asszony. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit az Európai Bizottság megragadott, annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a tagországok az igazságügyi rendszerek számára, az új régi tagországokra gondolok, és nagyon fontos, hogy a polgárokat helyezzük erőtérbe, hiszen nagyon gyakran lassúak az igazságszolgáltatási rendszerek, túl sokba kerülnek, és lehet, hogy most itt elérkezett az ideje annak, hogy bizonyos problémákat a helyükre tegyünk, amelyeket a, probléma, amelyeket a polgárok problémáknak érzékelnek. Tehát vannak egyrészt a polgárok, másrészt a tagországok, akiknek európai keretre volna szükségük, az európai, illetve a tagországi bíró, bíróságoknak szüksége lenne egy európai iránymutatásra, amely harmonizáltabb lehetne, illetve egy olyan modellre, amely konkrétabb lenne, és az alapvető jogokat jobban tiszteletben tartanám. De fontosnak tartom azt, hogy a bizottság egy nagyon jó kezdeményezést indított el. Gratulálni szeretnék ehhez a munkához. Köszönöm, Cipper asszony. Köszönöm szépen. Először is eh, Lebály asszonynak köszönetet szeretnék mondani a rövid jelentését. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és hálást vagyok eh, azért, hogy a bizalom kérdését még egyszer megemlítette. Ennek két eleme van. Egyrészt a polgárok bizalmáról van szó, a saját igazságszolgáltatásukba vetett bizalomról, illetve a kölcsönös bizalomról is, a kormányok és a hatóságok kölcsönös bizalmáról az EU-n belül a sikeres együttműködés érdekében. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pontok. Egy új e, eszközről van szó, sikeresek lehetem, lehetünk, úgy érzem, viszont túl korai még iránymutatásokról beszélni, hiszen az eredmény táblával először a tagországok bizalmát kell elnyernünk, meggyőznünk őket arról, hogy nem arról van szó, hogy valakit pellengére akarunk állítani, hanem Szakmai kérdésekről van szó, és a rendszerek hatékonyságát szeretnénk egyértelműsíteni, illetve felmutatni a javítási lehetőségeket, annak érdekében, hogy egymástól tanuljunk a kölcsönös eszmecsere eh, jegyében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, és sok helyen van tenni valunk, illetve fontos javítani a rendszereken, illetve azokat az embereket összehozni, akik ezt meg tudják valósítani. A jelenlegi vita tükrében felszeretném tenni azt a kérdést, hogy az új eszköz mellett vannak elgondolások arra vonatkozóan, hogy középtávon kiépítsék ezt az eredménytáblát, illetve a jogállamiság és az alapvető jogokra történő kibővítése felmerül-e. Tehát fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk, nem tudom, hogy ennek mik lehetnének a kritériumai, de ez nagyon sokat segíthetne. Köszönöm. Köszönöm. Gönc Kinga. Thank, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy az összes igazságügyminiszter elégedett lesz majd az új eszközzel, hiszen ez hozzájárulhat az országok gazdasági sikeréhez. És számomra ez az első egyértelmű elismerése annak, hogy a, az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyság és függetlensége nagyon fontos elem a gazdaság sikeressége szempontjából is, és az egységes belső piacon ez még jobban fontos, hiszen az egységes belső piac a bizalomra kell, hogy épüljön, és ez a típusú eredmény tábla meg tudja mutatni a különbségeket, de lehetőséget is jelent egyben a tagországok számára, annak érdekében, hogy javítsák a saját rendszereiket, ami a hatékonyságot illet, illetve a függetlenséget. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, és rendkívül fontos látni azt, hogy a különböző tagországok milyen mértékben használják a a mediációt, hiszen ez egy alternatív vitarendezési mechanizmus, és ezt szeretnénk a belső piacon egyre többször látni. A gazdasági szereplők elégedettsége szintén hozzájárul a munkahelyteremtéshez, illetve a helyzet javításához ezekben az országokban. Nagyon örülök a javaslatnak, de szeretnék többet hallani a következő lépésekről. Ön említette azt, hogy ez folyamatosan fejlődő eszköz. Beszélt a hatékonyságról, illetve az érzékelt függetlenségről az igazságszolgáltatásban, de itt tágabb értelemben egy adott ország jogrendszeréről is szó van, amely meghatározó az ország hatékonysága szempontjából, a beruházók szempontjából is meghatározó ez, tehát hatással lehet a gazdaságra is. Szeretnék erről többet hallani, és minden bizonyal folytatjuk a vitát a bizottsággal. Köszönöm. Latford. Latford képviselő. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e másolatunk erről az eredménytábláról. Láttam publicitást is ezzel kapcsolatban. Én támogatom ezt a kezdeményezést, hiszen London bizonyos negyedeiben ezt megtámadták, bizonyos ambíciózus brüsszeli hatalomra törő lépések keretében, amely a brit rendszert akarja megtámadni. Én úgy érzem azonban, hogy önök valamit jól tesznek mégiscsak, úgy érzem, hogy ez egy abszolút nélkülözhetetlen fontos feladat, és hogy Gönc asszony elmondta, a gazdaság nem működhet jól, illetve a belső piac eh, sem működhet a szükséges bizalom nélkül, illetve a jogállamiság érvényesülése nélkül. És azt gondolom, hogy ezt még talán Londonban is meg tudják érteni. Nem lehet támogatni a belső piacot, hogyha ezt a típusú gyakorlatot nem támogatjuk, hiszen ez eh, lendületet hozhat a folyamatba, illetve az embereket arra bírhatja, hogy magasabb standardokra törekedjenek. Ez magától értetődik. Megnéztem ezt az anyagot online formában, és ez a polgári igazságszolgáltatásról szólt főként. Ez különösen fontos a kereskedelmi jogban is, de ebben a szakbizottságban a jelentéseinkben folyamatosan az alapvető jogok tiszteletben tartását követeltük, monitoring gyakorlat keretében, illetve a tagországokat figyelmét felhívjuk arra, hogy az alapvető emberi jogok helyzetét javítsák, illetve a bűnöldözést is illetve az eljárás jogaikat. Mert hát ezzel visszatérünk az elmúlt évhez. Én a magam nevében beszélek, illetve a frakcióm nevében. Mi várjuk az előre lépést ebben a témában. Amikor először hallottam azt, hogy van egy eh, eredménytábla, akkor azt mondtam, hogy heuréka, hát ez az, amit vártunk, amit kértünk, viszont a, az eredménytábla valóban nagyon értékes, De ez csak az első elem ebben a folyamatban, és Lebaj azt, hogy meg szeretném kérdezni arról, hogy mikorra remélhetünk egy párhuzamos eszközt az emberi jogok területén, polgári szabadságjogok területén. Köszönöm. Goes to Mrs. Morvai. Morvai asszony. Köszönöm szépen. Jó magam is kutató és egyetemi jogász vagyok, és magam is tanulmányoztam a módszertanát ennek a felmérésnek az igazság szolgáltatás eredmény táblájáról a 27 tagállamban. Különösen az érdekelt engem, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét hogyan lehet valóban mérni komoly kérdés ez, hiszen az Európai Unió is fenyeget minket a hetes cikk eljárásával, mert úgy gondolja, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége megkérdejelződött. Magyarországon. Milyen tudományos módszerrel lehet mérni ezt? Ez a kérdésem. Persze, én is tanultam, hogy hogyan ö, ö, megy ez most a világbanktól, vállalatoktól kérdezzük, meg tudományos, objektív, Európai Uniós ö, mérési ö, módszertanról van szó, amelyel az igazságszolgáltatás ö, függetlenségét lehet a tagállamokban mérni. Végre most már ráébredtem, hála ennek a találkozásnak, találkozónak, hogy Magyarországon mi történik. A Világbank, nemzetközi ö, vállalatok ö, ö, kérdeznek rá egyes aspektusokra Magyarországgal kapcsolatban, például a jogalkotás függetlenségére, úgyhogy valahol most egyfajta gazdasági szabadságharc folyik Magyarországon, nem elég erőteljesen szerintem, de mégis a magyar kormány megpróbálja ezen új kolonizációs forma alól magát kihúzni, és a nagyvállalatok ezt, ezt nem szeretik, ezért kérik azt, hogy az Európai Unió az ö, igazságszolgáltatás függetlenségét vizsgálja meg Magyarországon. Még hadd szóljak valamit a módszertáról. Az EU igazságszolgáltatási anyagának az a célja, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal rendelkezzen, hogy össze lehessen az összes tagállam igazságszolgáltatási rendszereit hasonlítani. Kérem, ön az európai vezetőként, mint jogérvényesülési főigazgatóság igazgatója, nos, elmondaná nekem, hogy miért Magyarországgal példálóznak a 27 tagállamból, és miért minket fenyegetnek azzal, hogy megbüntetnek. Hogy úgymond az igazságszolgáltatási problémáink miatt minket megfenyegetnek, és miért nem más tagállamokat. Hogyha saját statisztikáikat és adatainkat nézzük, akkor én nem látok problémát. Én nem látom a problémát. Önök miért látnak? Azért, mert a világbank, más bankok és a nagyvállalatok így gondolják? Sargentini asszony. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Hétfőn a európai ügyekért és külügyekért felelős miniszterek találkoztak, és Reding biztos asszony válaszolt egy kezdeményezésre, amely négy minisztertől érkezett Hollandia, Németország, Dánia és Finnország részéről, akik arról beszélnek, hogy új eszköztárat kellene létrehozni valahol a semmi és az atombomba között. És itt most idéztem szabadon Reding biztos asszonyt. Ugyan én nem próbálnék itt semmilyen atomfegyverrel fenyegetni. Tehát nem tudom, hogy hogyan kellene ezt a vitát kontextusba helyezni, hogyan lehetne a tagállamok között egymásra nyomást gyakorolni, amikor az alapjogokat megsértik, ezen eredménytáblának megfelelően, hiszen én nagyra értékelem ezt az eredménytáblát, de úgy gondolom másokhoz képest, hogy ez az első lépés azon az úton, hogy biztosíthassuk, hogy a tagállamok miután a kopenhágai teszten már átmentek és beléptek az Európai Unióba, képesek legyenek arra, hogy a kopenhágai feltételeknek megfelelnek, és legyenek eszközeik a kezükben, hogy egymás ö, ö, tudják ellenőrizni, egymás ö, fellépésein lehessen javítani. Nos, ö, a hétfői ülésen Reding asszony részvételével mi hangzott el az eredménytáblához képest? Löbály asszony, kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Bronz úr, elnézést, Bronz úrnak még megadom a szót. Alapvetően a polgári, polgárügyi kérdésekre koncentrált és a növekedés kapcsolatára. Nos, szeretném tudni, hogy miért, de ez csak egy mellékes kérdés volt. Ön az érzékelt bírósági függetlenségről, nem pedig objektív tényezőkről beszélt. Nem vagyok biztos abban, hogy mennyire lehet komolyan venni a vállalatok érzékelését ezen a területen. Lehet, hogy csak azon múlik az ő érzékelésük, hogy megnyerték az ügyüket, vagy sem objektív tényezőket kellene itt megvizsgálni, például a bíróságok kijelölésének a módszerei, vagy hogy mennyire független a bírák előléptetésének a rendszere. Hát persze mindenki a saját országára büszke, de hát sajnálatosan el kell, hogy mondjam, hogy nálunk nem volt független bírái, bírói kijelölési rendszerünk 2006-ig, és a 90-es évek végéig a bírák, vagy inkább a bíra jelöltek nem is jelentkezhettek maguk arra, hogy bírák legyenek, tehát felkérésre működött csak ez a rendszer. Talán megnézhetnénk azt is, hogy a bírók saját maguk milyen észrevételeket tesznek, mind a polgári, mind a büntetőjogi esetekben, hiszen vannak olyan esetek, amelyeket mondjuk másodfokon vagy felsőbb fokon utána, amelyek kapcsolatban az ítélet megfordul. Nos, egy további kérdés lenne az, hogy mennyire lehet mondjuk megvesztegetni egy bírót egy bizonyos döntés érdekében. Tehát lehetséges, hogy egy bírónak nem függetlenes, független az a módszere, mert egyfajta sztereotipikus gondolkodással közelíti meg az adott ügyet? Nos, a saját területeinken, saját országainkban megnézhetjük, hogy milyen területeken vádolják leginkább a bírákat részrehajlással, ez, és ez leginkább az igazságügyi vizsgálatokra vonatkozik, olyan vizsgálatokra, amelyek közvetlenül vagy közvetetlen az iraki háborúhoz kapcsolódnak nem arra vonatkozóan, amiket elmondanak, hanem azért, mert bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy az eredmények nem felelnek meg a bemutatott tényeknek, de ennyit mondanék. Löbály asszony, kérem, hogy válaszoljon. Vagy még mindig szeretne valaki? Hozzászólni elnézést. Papadopuló asszony, elnézést, pedig itt van a listán. Köszönöm. Két kérdésem lenne. Az első angolul, a második görögül. olvastam, hogy a 2013-as eredménytábla eredményei alapvetően arra vonatkoznak, hogy mennyire hosszú a határidő, egy eljárás határideje, mennyi a felgyelemlett esetek aránya, és azt olvashatjuk, hogy ezt figyelembe veszik majd, amikor a tagállamokra vonatkozó specifikus elemzést készítik el a 2013-as szemeszterrel kapcsolatban, és iránymutatásként próbálják felhasználni ezt az anyagot a gazdasági kiigazítási programokban. Most két kérdésem lenne. Részletezni, hogy mi a relevancia, mennyiben releváns ez az eredménytábla a gazdasági kiigazítási programokban? A második kérdésem pedig, a gazdasági kigizetési programokban egyes országokra vonatkozóan, ezt tudom, hiszen ciprusi vagyok, a trojkának nagyobb a beleszólási joga, mint a megválasztott képviselőknek. Az Európai Parlamentnek nincsen beleszólási joga abba, hogy a trojka hogyan dönt. Ugyanakkor a gazdasági kiigazítási programokban a trojkának nincsen demokratikus legitimitása, nem mondja meg a parlamentekben, hogy miért tesz úgy, ahogy tesz és éppen ezért elveszítjük a polgárok bizalmát. Tehát kérem szépen válaszoljon erre vonatkozóan. A trojka miért nem ö, számon kérhető az Európai Parlament előtt? Vagy miért van az, hogy az Európai Parlamentnek nincsen beleszólási joga a gazdasági kiigazítási programokba? A második kérdésemet görögül fogom feltenni. Hétfőn Cipruson minden Európai Uniós tagállam parlamentje összegyűlt, és elmondták, hogy rendkívül nagy a távolság a parlamenti képviselők és a polgárok között, és elveszítettük a bizalmukat az európai mechanizmus, az euró térsége és az Európai Unióban. Harmonizálni kell azt a módszert, ahogy a bíróságok működnek de hogyha nincs meg a bizalmom, a bizalom a hibás politikai döntések miatt az intézményekben, Sikerül-e visszaállítani a bizalmat csak azzal, hogy azt mondjuk, hogy ezek és ezek a tagállamok betartják az európai irányelvet? Önök szerint ezzel az eszközzel valóban sikerül visszaállítani a polgárok bizalmát? Úgy, hogy közben hibás politikai döntések születnek az európai intézményeknél? Vagy a nemzetközi szerveknél? Ami miatt éppen, hogy elveszítjük a bizalmat? Löbály asszony, kérem válaszoljon. Uh, very good. Um, I think, um, thank you. Uh, thank you for your... Köszönöm szépen először is a megjegyzéseiket, nagyon hasznosak voltak. Hagy ö, válaszoljak blokkokban, ha megengedik. Először is mit teszünk majd, ugye? Magával az eredménytáblával. Ez volt az első nagy ö, egység. Aztán mi a következő lépés, és ö, milyen következő lépéseket teszünk majd az jogérvényesítés ö, jogállamiság területén. Hát a helyzet olyan, amilyen azt gondolom fontos megértenünk először is, hogy mit teszünk. Az, hogy összeállítjuk ezt az eredménytáblát. Információt, szakértelmet építünk vele, az EU-ban ugyanis eddig igen keveset tudtunk átfogóan arról, hogy az igazságügyi rendszerek hogyan működnek. Most gyűjtjük össze a tudást, és majd következtetéseket vonunk le ebből Bauer asszonynak és Papadopoulou asszonynak válaszolok meg ezzel, tehát próbáljuk átültetni ezen ö, eredményeket országspecifikus ajánlásokba, amelyek most már ugye szabványszerűen évente megjelennek az európai szemeszterben. Tavaly ajánlást tettünk hat ország irányába. Azt javasoljuk nekik például, hogy mit mm, lehetne tenni a vita rendezés, alternatív perenkívüli vita rendezés területén országspecifikus ajánlások, ezek tehát országonként változóak, és csak akkor fogalmazzuk meg az ajánlásokat, ha azok szükségesek, nem lárpórlár tevékenységhez. Ennek közvetlen kihatása van arra a tudásra is, amelyet most gyűjtünk össze, tehát tagállamonként ajánlásokat fogalmazunk meg, operatív, azonnal alkalmazható módon. Ez egy igen fontos gondolat. Másrészt, mit tervezünk tenni ezzel a táblázattal? Megpróbáljuk az adatokat úgymond megerősíteni. Vannak olyan országok, ahonnan adatokat nem is kapunk, nem is rendelkeznek az országok. Lehet, hogy vannak, de nem akarják megosztani velünk. Sajátos formája ez esetleg az adatszolgáltatásnak, tehát valahol az adatok állományának összeállítására is felkérjük a tagállamot. Mi a következő lépés, ahogy hangzott a kérdés? Bevonjuk tehát a tagállamokat ebbe a munkába, és aztán megpróbáljuk fokozatosan kibővíteni a mutatók számát, megerősítjük, amit önök, amire önök is utaltak, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének kritériuma meglegyen. Persze utaltunk arra, hogy érzékelt függetlenségről van szó, így igaz? Olyan adatokkal operálunk, amelyek már léteznek, többé-kevésbé léteznek, a világbank túl kapjuk ezt, Morvai asszonynak jelzem ezt. Azt kérjük a, tagál, azt kérjük a vállalatoktól, hogy egy ilyen adott igazságszolgáltatással rendelkező országba beruháznának-e vagy sem. Ez egy jó válasz, hiszen ez egy teszt. Mi teszteljük így valahol a hatékonyságát és a függetlenségét egy adott országnak, hogyha egy ilyen kérdésre egy vállalat bizonyos oknál fogva nemmel válaszol, akkor el kell gondolkodni, hogy miért. Megpróbáljuk megerősíteni tehát az adat elemek aspektusát, és ez az oka annak, hogy a következő táblázatba a bírák hálózatát, az igazságszolgáltatási hatóságok hálózatát is bekívánjuk vonni. Az egyik képviselő utalta arra, hogy a függetlenség egyik kritériuma az, hogy hogyan jelölik ki a bírákat, úgymond fel lehet-e nekik mondani, vagy sem. Igen, ez egy fontos aspektus, amelyet megvizsgálunk, és mindenképpen a rendszerbe is megpróbáljuk beépíteni majd ezen aspektusokat. Persze nem mindenütt egy kaptafára működik a rendszer, ezért ugye itt nem egy empire building eszközzel rendelkezünk, nem. Mét mutatókat kívánunk felhasználni, annak megvizsgálására, hogy hogyan működnek a rendszerek. Volt ugye a jogállamisággal kapcsolatban is néhány kérdés, általánosabb érvényű kérdés, amely elhangzott. Valóban jogosan utaltak Redding elnök asszony felszólalására a héten, és négy-öt miniszteri levélre is. Az a válaszom, a feltett kérdésre, hogy az igazságügyi eredménytábla az egy válasz a számos válaszból, amelyel a jogállamiságra feltett kérdésekre tudunk megválaszolni. Barózó úr is világosan fogalmazott, hogy a nyomás, politikai nyomásból és a hetes cikk között ugye még van mozgástér, vannak tagállamok, ahol szükségesnek bizonyul, hogy az atombomba, tehát a hetes cikk és a politikai nyomás között ö, mást is tegyünk. Ezen kell dolgoznunk ez évben. Nem egyszerű dolog ez, valószínű, hogy ehhez a szerződés módosítását, részbeni módosítását is kérnünk kell, de ebbe az irányba kívánunk valószínű ellépni és e, e, elmozdulni, és az igazságügyi eredménytábla csak egy aspektusa annak az elemzési skálának, amelyen keresztül megvizsgáljuk a jogállamiság kérdését ami a korrupcióját illeti az egyes igazságszolgáltatási rende, rendszereknek, és Bauer asszony is utalt erre, Ugye a CVM például Román, Románia és Bulgária esetében lehetőséget biztosít arra, hogy ellenőrizik, hogyan működik maga az igazságszolgáltatás. Vannak olyan rendszerek is, amelyek még mielőtt úgy akkor épültek ki, a, amikor a tagállamok, Bulgária, Románia például nem csatlakoztak az EU-hoz. Persze, erre is gondolnunk kell, és ezzel kapcsolatban is új javaslatokkal kell előállnunk, ami a mechanizmusokat illeti a jogállamiság terén. Ezen mechanizmusoknak hála tudjuk ezen kopenhágai dilemmát végre megoldani egyszer mindenkorra az előcsatlakozás és a csatlakozás kérdéseivel kapcsolatban. Dióhéjban. Az igazságügyi eredménytábla mindenképpen csak első lépés, az elemzés egy része, annak érdekében, hogy a jogállamiság kiterjesztésén dolgozhassunk, de ki fogjuk ezt más eszközökkel is egészíteni, annak érdekében, hogy az EU-ban szavatolhassuk a jogállamiság meglétét. Köszönöm. Thank you, Madame Bail, for the... Köszönöm szépen, Bail asszony, az időt és az energiát, amelyet az ülésünkre szánt. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezt a nagyon értékes eszközt, illetve a fejleményeket az Európai Unió tagországainak igazságügyi rendszereit illetően. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönjük a tájékoztatást, köszönjük, hogy hajlandó volt az eszme cserére. És holnap reggel 9 órakor folytatjuk a munkát. Mindenkinek köszönöm.